Folytassuk az ülést. A tegnapi ülés jegyzőkönyvét mindenki megkapta, hogyha ezzel kapcsolatban nincs észrevétel, akkor a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Most a napirendi, napirend értelmében a bizottság